kapcsolatban van-e ellenvetés? A jegyzőkönyvet jóvá hagytuk. A három kurd aktivista, Zakinek Kanzics, Filan Dogan és Olajla Zorin Metz elleni elmúlt héten elkövetett párizsi merényletek mélyen megráztak minket. Az Európai Parlament nevében az áldozatok szüleinek levélben mély együttérzésünket fejeztem ki. Melefidan Dugan, szülei, az ő bátyai és nőtestvérei Strasbourgban laknak, és itt vannak körünkben a mai napon. Üdvözlük őket a körünkben, és mély érzésünkről biztosítjuk őket. Der Tod von Frau Dogan. Dogan asszony halála. És a többi áldozat halála nem szabad, hogy büntetlen maradjon. gibt ein offensichtlich ein Problem mit der Übersetzung. Úgy tűnik, hogy a tolmácsolással probléma van. Hálás lennék, hogy a spanyol tolmácsolás kérdését megvizsgálnák. Tehát Dogán asszony halála. Zilemec és Kanzics asszony halála nem szabad, hogy büntetlen maradjon. Támogatjuk a francia hatóságokat abban, hogy elhatározottan kövessenek el mindent, annak érdekében, hogy felderítésre kerüljön e szörnyű tett, és a felelősök bíróság elé kerüljenek. Hölgyeim és uraim, a Dogan család tagjai, nagyon tudom, mennyire nehéz önök számára a helyzet itt Strasbourgban, önök a mi szomszédaink, és csak azt kívánjuk elmondani önöknek, hogy osztozunk fájdalmukban. Hölgyeim és uraim, az illetékes olasz hatóságok közölték velem, hogy Rosario Crocetta úr december 17-i hatállyal Szicília régió elnökének lett megválasztva, és Francesca Baracsú lép e napi hatállyal az ő helyébe.